szívesek. Mindenki kéne, hogy hallja, amit mondok. Kérem, tehát, hogy csendesedjenek el. Beleértem ebbe a szakbizottság tagjait is. Tehát a tegnap esti meghallgatások után az egyetlen napirendő pontunk az adatvédelmi ö, felügyelő és asszisztense megválasztása lesz 20 nyelven folyik tanácsolás, és azt kell még elmondjam, van webstreaming mégiscsak van. Úgy volt, hogy nem lesz, de van web közvetítés. Még van egy pót kiegészítő pontom. Tegnap tájékoz Interfeld asszony bejelentette, hogy a kiválasztási eljárás bizottság részéről valót hagyna maga után. Kérem, mindenki maradjon sembe. Tehát világosá tettem, hogy szerintem a biztos jelölt mondandója átfogó volt, ugyanakkor ma a Libeszak Bizottságban többség, a többség szavazni kíván, annak ellenére, hogy az eljárásban lehet, hogy voltak hibák. A koordinátorok persze most elmondhatják ezzel kapcsolatban véleményüket, ám szándékom az, hogy a szavazást mégiscsak lefolytassuk, bár tudom, hogy az eljárásban többen jelezték, hibák voltak, és erre a bizottság nem reagált megfelelőképpen. Tehát, ha a koordinátorok egyetértenek, akkor mégiscsak folytassuk le a szavazást, tekintettel arra, hogy én, ő figyelembe véve Inthetfeld asszony ö, felvetései tegnap. Szofi, szeretnél röviden hozzászólni? Rendben, elnök úr, de nem tudom, hogy legalább később, akkor a pontosításra sor kerülhet-e természetesen? Igen a levél nem megfelelő választ tartalmazott. A kérdésem az, hogy van-e valamilyen kiegészítő megjegyzés ehhez? Claude, Claude, őszintén szólva az eljárásra kapcsolatban nekem is kérdésem. Talán megvilágítanád, milyen irányban döntünk, és a tanácssal kapcsolatban ez miképpen teljesül majd be. Jó lenne, ha valaki elmagyarázná, és lehetne a szavazás előtt megejteni ezt, mert akkor pontosabban látnánk, hogyan is haladunk. Nekem tűnik nem világos, holott nagyon fontos volna azon döntések tekintetében, amelyet a frakciók meg kell hozzanak. Rendben. Néhány instrukciót fogok most elmondani, amely talán rendezi, vagy tisztázza ezeket a kérdéseket. Ha ezt követően is kívánsz magyarázat, akkor jelezd. Tehát, hagyd folytassam az elnöki bejelentéseket, és aztán utána megkérdem, hogy van-e szükség még tájékoztatásra. Hadd kezdjem tehát a részletekkel, amelyeket kértek a szavazás előtt. Először is az eljárás az Európai Parlament házszabályának 45-ös pontja szerint közös döntéssel történik az adatvédelmi biztos, illetve annak asszisztense 5 évre kerül megválasztásra. A jelöltek be kellett utassák készségüket, a hivatal ellátására, illetve az asszisztensi hivatal ellátására, és különösen azoknak olvasom ezt fel, akik nem voltak ott tegnap a meghallgatáson, és azt arról is szeretném biztosítani önöket, hogy tájékozottunk ebből, hogy minden jelölt jel, jelezte, hogy mind a két posztra indul, és mind feltettük ezt a kérdést mindegyiknek az interjúk előtt egy kivételben mindegyik elfogadta ezt a feltételt. Az IDPS posztra öt jelölt van, az asszisztensi posztra pedig négy jelölt így módon. Padova úr nem jelöltette magát az asszisztensi posztra, tehát ő az egyetlen kivétel. A szavazás a következőképpen fog folyni. A 181-es szabály és a 182-es szabálynak megfelelően elektronikus titkos szavazást tartunk. Kérem mindenki készítse elő a szavazókártyáját, tegye be a gépbe most. A LIBE szakbizottság preferenciája alapján mindaz külön-külön szavazunk a, az IDPS posztra az öt jelöltre, aztán egy második fordulót tartunk, ahol a sorrendiség dől, a, dől majd el az asszisztensi posztra vonatkozóan a LIBE szakbizottság preferenciája, az a sorrendje. Egy apró probléma egyik kollégámnak nincs itt a kártyája. Jó lenne, mégis szavazhatna. Most adják oda a kártyáját. Bocsánat, tártalom. Judit. Koordinátorként tudnád, hogy engem az én folyamatos beszédemet nem szabad félbeszakítani. Miféle példát állítasz ezzel a, a rendes képviselők elé? Még ráadásul a mandátum elején Köszönöm. Tehát, hogy mondottam, ezt követi egy második. A zöldek fecsegnek, de a többieknek mondom. Lesz egy második forduló, amikor is a Libeszek Bizottság által által megadott listát döntjük el, preferenci listát az asszisztensi posztra. A négy jelöltet vesszük majd számba. Tehát lényegileg az első körben öt ember közül meg a sorrendet a második körben négy jelölt között. Csak a pozitív szavazatokat számláljuk, tehát mi mióta rákérdeznének, elmagyarázom, itt csak pozitív szavazást lehet adni, negatív szavazás nem, valaki ellen nem lehet szavazni. Tehát a szavazógépen nem látszik a, a piros meg a zöld, a zöld bal oldalon van, bal oldalon van a zöld, tehát megkérdezzék, aki most hallgat engem, az tájékozott, hogy balra van a zöld gomb, az a plusz. Negatív szavazás itt nincs, később nem lehet változtatni. Megint mondom, a zöld a pozitív, ez van bal oldalon. A piros a jobb oldalon, az a negatív. A piros az általában jó, de itt most negatív, és nem használjuk. Ha valaki negatív akar lenni, akkor ne szavazzon, ezzel végítse ki. E, ezt a törekvését, így működik ez ma. A preferencialistát a pozitív szavazatok alapján, száma alapján állítjuk össze, tehát az IDPS, a, bizt, a felügyelői hivatalra vonatkozóan szavazzunk, ezt a titkárság, ennek eredmény titkárság és magam is leegyezzük, aztán a második fordulóban az asszisztensi posztra szavazunk. Csak az eredményeket csak akkor közlöm, ha befutott az összes eredmény, úgyhogy közben az egy-egy egyéni szavazás után nem jelentek be eredmény, csak mikor lezártuk az egy, a fordulót, akkor jelentem be az eredményeket. Hogy a, a tegnapi meghallgatásnak megfelelően úgy szavazunk abban a sorrendben, ahogy tegnap este megjelentek a jelöltek a meghallgatáson. Tehát, mint mondottam, az IDPS posztra szavazunk, öt jelölt volt, a szavazás elején mindig ellenőrizzük, hogy minden frakció elégséges számban jelen van-e, és jelzem, ha egy frakció túl sok, személyel szavazott volna, vagy bármi szabadság volna. Tehát mindenki szavazzon, ahogy kíván, a számokat ellenőrizzük majd minden szavazás után. Tartjunk ellenőrző szavazást először? Mr. Engel. Engel úr, mikrofon nélkül. Engel úr, mikrofon nélkül mondta, hogy ahogy az operában itt is jó, hogy gyakorlunk egy kicsit a, a premier előtt. Úgyhogy szavazzunk valamire pozitívan mindenki, amire akar. Megnyitom a próbaszavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. So you want to close the vote? Yeah, EPP plus one. EPP, no, that's Okay, okay, so we have... Egy plusz néppárti tagunk van, tehát a néppártnál egyel többen vannak, a többi frakció rendben van. Kérem, egy kis, kis csendet szeretnék kérni. Tehát kérem a néppárt egy teljes jogú tagot, vegyen le. És azt is kérem, hogy ne mindenki maradjon így, ahogy van, és egy néppárti szavazattal kevesebbet. Kérek, mindenki elfogadja, önök is így látják? Egyetértenek ezzel? Mussolini asszony, aztán Birgit rendi kérdésben, melyikük kiven először? Parlando di il garante della privacy dei dati, ma se... Most az adatvédelemről beszélünk de ha nem szavazunk, mert nem használhatjuk a piros szavazógombot, azok, akik nem szavaznak, azok azt mondják, hogy ha például valaki mellette szavaz, természetesen azt nem számolják be, de azt többiek tudják, hiszen nem kapcsolódik be a lámpa, tehát a mellette ülő tudja, hogy hogy szavaz mert nem kapcsolódik fel a lámpa, úgyhogy garantálnunk kell valamilyen módon, hogy a szavazás titkos legyen, ugyanis azt is látják, hogyha nem kapcsolódik fel a fény. Elnök úr, igenis, meg kellene engednünk a piros és a zöld szavazólámpát. Egyéb esetben ez nem titkos szavazás. Elnök, de a zöld szavazás az kékként jelenik meg, tehát a mellette szavazás az nem zöld lámpával, hanem kékkel jelenik meg. Most már értem, hogy mit mond. Tehát amikor ö, szavaz, akkor valaki láthatja, hogy egy adott jelöltre mégiscsak leadta a szavazatát, tehát bedugta a kártyáját, úgyhogy most már értem, értem, hogy miről beszélnek, értem, Kollégák, kérek, kérek mindenkit, hogy maradjon csöndben. Kérem, csendet kérek a teremben. Kollégák, akkor szeretnék most válaszolni Mussolini asszony kérdésére. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy felvetette ezt a kérdést, hogyha az emberek valóban figyelemmel akarják kísérni, hogy ki hogyan szavaz. Ez nagyon kényes téma nyilván, hogyha valakit ez zavar, akkor azt javasolnám, hogy ha gondolják, akkor nem mellé szavazhatnak, hogyha esetleg a kollégák úgy szeretnék. Úgyhogy akkor ez a plusz kiegészítő instrukcióm lenne, tehát lehet nem szavazni, hogyha úgy szeretnék hogyha a piros gombot nyomják meg, akkor is a kék lámpa gyullad fel, de csak a pozitív szavazatokat fogjuk figyelembe venni. Köszönöm ezt az ügyrendi kérdést. Még egy ügyrendi kérdés. Kollégák, nagyon röviden fogok szólni, csak szerettem volna biztosítani, hogy az első fordulóban azt mondtuk, hogy csak a pozitív szavazatokat lehet leadni, tehát hogyha valaki csak egy vagy két személyre akar szavazni, a többiek nem csinálnak semmit, de akkor ha valakit meg akarunk szavazni, arra pozitívan szavazunk, ha nem, akkor nem elé szavazhatunk. Igen, akkor ön pontosan ugyanazt mondta, mint az előtte szóló kollégáik. Nagyon jó, tehát akkor most már a szociáldemokrata frakció is ezt megerősítette, jó magam is, Úgyhogy most már négyszer megbeszéltük ugyanazt. Akkor jöjjön a szavazás. Kollégák, kérek mindenkit. Azt reméltem, hogy gyorsan szavazunk, de most már látom, hogy ez nem fog működni, akkor szavazunk. Tehát először, kollégák, tudom, hogy nagyon izgalmas téma, de azért annyira mégse izgalmas. Tehát az első, Viev Jorovszki úr, tehát Orovszki úr az első jelölt, az adatvédelmi biztos posztra a szavazás megnyitom. Okay. Tell me when it's closed. The vote is... Lezárom a szavazást. Muszáj most felszólalnia feltétlenül? Igen, ugyanis az adatvédelem ebben a szavazásban nem lehet megvalósítani. Az esetemben a három gomból csak az egyik működik, nem tudom, hogy ez mit jelent, mert úgy tűnik, hogy akkor rosszul szavaztam és a másik szavazásra meg nem volt lehetőség. Szerint ez sem működik így. Okay, change, change your seat anyway. Kérem, akkor üljön át máshova, és akkor ezt megpróbáljuk megoldani. Kollégák, akkor folytassuk, hogyha gondolja, akkor üljön át máshova, és próbáljuk újra. Kérem, gyorsan igyekezzünk, mert telik az idő. Kérem, hogy gyorsan helyezze be a kártyáját, és folytassuk a szavazást. Colleagues, with your permission, I'm going to take that. Kollégák, hogyha megengedik, akkor újra szavazunk, mert nem szeretnék senkit kizárni, tehát akkor az első szavazást megismételjük, csak a pontosság érdekében. Tehát akkor megnyitom az első szavazást Vievi úr esetében az adatvédelmi biztosi pozícióra. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Biondi asszonyjal kapcsolatos szavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Butarelli úrról szavazunk. A szavazás megnyitom. Kollégák a néppártból megint egyel többen szavaztak. Okay, on the vote on Mr. Buttarelli. Tehát Butarelli úrról szóló szavazásnál a néppártnál egyel többen szavaztak, jó, de most már sikerült, lezárom a szavazást, most már jól állunk. IDPS, Le Noir asszony, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazás lezárom. Végül pedig még mindig az adatvédelmi biztosnál tartunk. Padova úr, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. colleagues for... Kollégák, most pedig akkor a helyettesről szavazunk. Virovsky. Fia Virovsky úr következik, megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Gerondi asszonyról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az adatvédelmi biztos helyettesi posztjára Butareli úr szeméről megnyitom a szavazást. lezárom. És végül Lenoir asszonyról szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed.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 Colleagues, I'm just going... Tisztelt kollégák, először a titkársággal egyeztetek, és uh, addig is egy perc türelmet kérnék. Thank you. Okay, colleagues, I'm going to... Tisztelt kollégák, most pedig ismertetném a sorrendet, illetve a szavazatok számát minden egyes jelölt, illetve poszt esetében. Először az adatvédelmi biztosnál az eredménye a következő. Az első preferencia, akire a legtöbben szavaztak, Giovanni Buttarelli 34 szavazatot kapott, a második Jan Padova 21 szavazatot kapott, a harmadik Biavirovski úr aki 10 szavazatot kapott. A negyedik, Noël Lenoir, 4 szavazattal, és az ötödik, Biondi asszony, aki egy szavazatot kapott. Az adatvédelmi biztos helyettesi posztjára pedig a legtöbb szavazatot Fievrovszki úr kapta 53 szavazattal, a második Giovanni Butarelli 9 szavazattal, harmadik Noël Lenoir 3 szavazattal, és a negyedik Biondi asszony két szavazatot kapott. Most pedig az elnöknek küldök egy levelet a szavazat eredményéről. A feladatom az most az, hogy a tanács elnökségével egyeztessek a szabályzat 42-es cikke értelmében. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét.